érthetetlen lenne az európai parlamenti képviselő mandátumával. Harmadik bejelentésem, az illetékes francia hatóságok a parlamenthez kérelmet nyújtottak be, Marine Le Pen parlamenti mentelmi jogának megszüntetése értelmében. A hatos cikk második bekezdése értelmében ezt a kérelmet továbbítottuk az illetékes szakbizottságnak, az, az a jogi szakbizottságnak. Negyedik bejelentés. Megkaptam az ALDE frakció